célkitűzéseket teljesítsék. Ugyanakkor hallottuk, hogy mit mondott Brazília elnöke, és alapvetően úgy gondolom, hogy Brazília valószínűleg ki fog lépni a klíma küzdelem porondjáról, ezekből a megalapodásokról, ebben az esetben ez a megalapodás sem tölti be a célját. Jongerius kollega a következő. egy vita már teljesen kifutott Boris Johnson a választás követően szeretne egész Európát eluralni, és ehhez azt hiszem ez a megállapodás felelősséget és lehetőséget is kínál. Ha fenntarthatóvá akarjuk tenni a kereskedelmet, akkor a zöld megalapításra kell utalni, hiszen ez a kereskedelemben is különböző feltételeket tűz ki. A Párizsi Egyezményben megfogalmazottakat is be kell tartani, és ezeket, ha elmulasztják, szankcionálni kell. És ez vonatkozik Trumpra és Johnsonra, de Bolsonaro-ra mindenféleképpen. Ezek, ők mind szkeptikusan állnak a klímaváltozással kapcsolatosan, és az erdő írtás semmiféleképpen nem elfogadható. Köszönöm. Weiss kolléga következne, de nem látom a teremben. Kérem, akkor ezt így, most ezt elhasszuk, és akkor Petikainen kolléga következik. Nos, a korábbi kereskedelmi megállapodásokat és a jövőbelieket is vizsgálnunk kell, különösen ezt az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást. Mindezt a fenntarthatóság perspektívájából kell megvizsgálnunk. Ez azt jelenti, hogy már nem szabad régi, hagyományos, elavult kereskedelmi megállapodásokat kötnünk. Ezek vegyes megállapodások, hiszen a munkavállalók jogai is szerepelnek bennük, vagy termelési feltételek, gyártási folyamatok is figyelembe vendők, az állatjólét, a növényvédőszerek alkalmazása, az, hogy GMO szóját alkalmaznak -e az állatok takarmányául. A fenntartható fejlődés nem várhat valósága csupán a szabadkereskedelmi megállapodások által. Elnök, köszönöm. Következőként Sojdrova asszony szót egy percben. Köszönöm, kedves kollégák! a Mercosur megállapodás olyan feltételeket tartalmaz, mely szerint ezek az országok ökológiai és szociális sztenderdek betartására kötelezettek. Ez a Green Deal céljainak betartására egy eszköz. Persze van kockázat, hogy ez kihat a gazdálkodóinkra. Hogan úr remélhetőleg megerősíti a garanciát, az 1, millió, 1 milliárd eurós garanciát a gazdáink számára, abban az esetben, hogyha negatív következményekkel járna rájuk ez a megállapodás. Ezen garanciákkal el tudjuk fogadni a megállapodást. Elfogadhatatlan viszont Bolsonaro elnök magatartása és annak kihatása az Amazonas esőerdők pusztulására. A Mercosur megállapodás akkor fogadható el, hogyha Bolsonaro garanciákat ad, és véget vet az Amazonas területén az erdőírtásnak. Konkrét garanciákra van szükség, amelyeket közvetlenül Bolsonaro elnök szolgáltat. Ez egy jó eszköz, amely az Európai Green Deal fő célját követi, azaz a széndiokszid kibocsátás csökkentését. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következőként Fernándes kolléga következik másfél percben. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. A Mercosur megalapodás nem csak gazdasági megalapodás, vannak itt fenntartható fejlődési eh, célkitűzések, fenntarthatósági eh, célkitűzések, kölcsönösségi célkitűzések, eh, munkavállalói jogokra vonatkozók is. Olyan lehetőség ez, amelyet nem szabad elpazarolnunk, elfecsérelnünk a felek elkötelezik magukat amellett, hogy megvalósítják a párizsi megállapodást. A megállapodás tartalmaz egy környezetvédelmi fejezetet, egyúttal kitered a vállalatok, a nagy koncernek, a cégek szociális felelősségére is foglalkozik természetesen az ős, őshonos lakosság jogaival is. Az egyik leginkább újító jellegű megközelítést tartalmazza a klímaváltozás elleni küzdelemben. Nem szabad megfeledkezünk arról, hogy ebben a, a megállapodás a megállapodás fényében hasonló normákat fognak alkalmazni a Mercosur tagállamok is, mint az Európai Unió tagállamai, és ezt a lehetőséget nem szabad elfecsérelnünk. Párhuzamosan kell dolgoznunk, és az új ökológiai megállapodás. Köszönöm, most pedig Hogan biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony és először köszönöm a 64 hozzászólónak az elmondottakat. A zöld megállapodás egy új lencse, amin keresztül a különböző szakpolitikákat vizsgáljuk, és a kereskedelempolitika is ide tartozik. És a zöld frakció szavait, különösen köszönöm, elismerő szavait a bizottsággal és von der Leyen asszony szemben, amit mi ezen a területen el akarunk érni és lehet, hogy nem szavazták meg von der Leyen asszony jelölését biztos elnökén, de ez egy másik történet. John Jarius képviselővel egyetértek abban, hogy ez, egy, ez a megállapodás egy lehetőséget kínál. Egyelőre semmilyen megállapodásunk nincs a Mercosur országokkal az, ahhoz, hogy ez a négy érintett ország is felsorakozzon a klíma és <clears throat> környezeti célok mögött. Én másfajta mechanizmus nem ismerek, kivéve, ha egy levelet írunk, vagy nemzetközi fórumokon felszólalunk, vagy a parlamentben vitát folytatunk, ahhoz képest, hogyha van egy valós megállapodás. Tehát most itt van ez a lehetőség, hogy ezeket az országokat is bevonjuk. Számos hozzászóló szerintem nem igazán alaposan tanulmányozta a megállapodást, kérem, hogy ezt tegyék meg. Néhány megjegyzésem lenne. Nem helyes azt sugalni, hogy az EU-Mercosur megállapodás, amit 2019-ben tárgyaltunk, felelőse az erdőtüzeknek. Többen erre utaltak a hozzászólásukban, de ez így nem igaz és teljes eh, mértékben elítéljük eh, Borzanárot és eh, a kormányát a, a tekintetben, hogy milyen kötelezettséget vállal, illetve nem vállal az Amazonas tekintetében, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen nyomást tudunk gyakorolni Bolzanáróra, hogy a világ ezen tervezeti kincsét megőrizze. A megállapodás mindenféleképpen már hosszú múltra tekint vissza, már mint a tárgyalások, legalább 20 évre, de most érkezett el az alkalom arra, hogy egy jól kiegyensúlyozott fenntarthatóságot elérjünk. Bolsonaro a választási kampányban már azzal kampányolt, hogy nem akar csatlakozni a Párizsi Egyezményhez, tehát a tekintetben ugyanolyan, mint Trump elnök. És meggondolta magát, és most csatlakozott. Tehát kíváncsian várjuk, hogy a megvalósítás hogyan fog kinézni. És akik azt mondják, hogy nem történt előrelépés a fenntarthatóság területén, én azt mondanám, hogy a megalapodás egy egyértelmű kötelezettséget tartalmaz az összes aláíróra nézve, hogy csatlakozzon a Párizsi Egyezményhez. És itt a következő kötelezettségvállásokról van szó 2030-ig. Nulla erdőírtás az, Amazonas, az Amazon esőerdőben, szankciók az illegális er, fakivágással szemben, több millió hektár többrétű alkalmazása, a Párizsi Egyezményhez való csatlakozás, illetve a természetes erdők fenntartható megőrzése. Ezek azok a kötelezettség, kötelezettségek, amelyek 2030-ig több millió hektárra lenne érvényes, és hogyha ez a megállapodás nem születik meg, akkor ezek a kötelezettségvállalások sem valósulnak meg. Jelenleg semmilyen fórumon nem tudunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ami a társulási megállapodást illeti, itt olyan rendelkezéseket vehetünk fel, ami az ős lakosok jogait is figyelembe veszi, a fenntartható szociális termékek biztosítását számukra. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mi megfeledkezünk az őslakosságról mint ahogy egyesek erre utaltak. Az összes Mercosur ország ratifikálta az, ILO, e, e, az összes ILO egyezményt egy kivétellel, és egy országnak kell még hetet ratifikálnia. Tehát megint csak helytelen azt állítani, hogy nem tört, tört előrelépés a szociális területeken. Ezen kívül a megalapodásban a munkavállalói jogokat illető standardok is szerepelnek. A gazdasági, a szociális és környezeti szempontok között kell megfelelő összhangot biztosítani. A hatékony munka ellenőrzések biztosítása, a megfelelő munkafeltételek biztosítása és észszerű munkaidő biztosítása, ezek mind szerepelnek a megállapodásban, amik a vitában nem, szerepel, nem hangzottak el és én alapvetően ajánlom mindenkinek, hogy alaposan tanulmányozzák a megállapodást. Természetesen a mezőgazdasági termékek nagyon érzékeny termékek, ezért vannak különböző rendelkezések. Már több mint 200 ezer tonna a kvóta az marhahúsra, mégpedig azért, mert az elmúlt évek során az EU-ban a kereslet oly mértékben megemelkedett, hogy e, e, ezt nem tudta kielégíteni a harmadik országból származó import. Természetesen százszerzalékos ellenőrzést kell megvalósítani, és mi, mint ahogy említettem, 100%-os ellenőrzést valósítunk meg jelenleg, és semmiféleképpen nem akarunk ettől eltekinteni, vagy az előírásainkon enyhíteni. Ez mindenféleképpen egy jelzés a minőségi termékek irányába. Ezt mondanám Franciaországnak, Olaszországnak, Spanyolországnak és Portugáliának. Tudom, hogy Valesz barátom meglehetősen érdeklődik a környezeti kérdések iránt, én elmondanám, hogy milyen komoly előrelépések történtek ezen a területen, illetve a szociális területen amit talán közvetíthet a választói felé is. Elnök asszony, tehát valamilyen hatást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy az összes környezet és szociális dimenzió érvényesüljön a kereskedelmi megállapodásainkban. Kempula Natri asszonynak mondanám, hogy a megállapodás megvizsgálva nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt tovább finomítani. Én szívesen együttműködöm önnel abban, hogy a megállapodás értelmezése mindig is rendelkezésre álljon. A parlamentnek kell rábólintania erre a megállapodásra, mielőtt a tagállamokhoz kerül ratifikálásra minél előbb tető alá kell hozni ezt a megállapodást a dél-amerikai barátainkkal, és el kell tudni mondani nekik, hogy ők nem elfeledett szomszédok, és készek vagyunk együttműködni velük gazdasági, környezet és szociális kérdésekben. Köszönöm, elnök úr. Itt egy kék kártyás kérdést szeretne Wallace képviselő önhöz intézni de inkább a tanácsnak adom meg a szót, eh, Tupanainen. Azt... Milyen tisztelt elnök asszony? Képviselők, hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon aktuális és hasznos vitáért, nagyon ö, eh, nagy sürgősségű ügy ez, amely mindannyiunkat aggaszt. Köszönöm ö, eh, a megszólásaikat, és ezeket át fogom adni természetesen a, a tanácsnak. Mindannyian egyetértünk abban, hogy mindent meg kell tenni erőnktől hogy a környezetvédelemmel, a klímaváltozással kapcsolatos eh, kívásoknak nem tudjunk felelni. Ezek egyre sürgősebbek. Az Európai Bizottság Európai eh, zöld megállapodása olyan átfogó stratégiát javasol, amelyet most mindannyiunknak át kell alaposan eh, tanulmányoznunk. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, köszönet Hogan biztosnak E, a kereskedelem fontos politikai e, e, terület, szakpolitikai terület, és a fenntarthatóság ennek fontos eleme. Olyan platformként szolgál ez, amely lehetővé teszi, hogy a partnerinkkel a környezetvédelmi és a klímaügyi kérdésekben egyeztessünk szervezett keretek között. Meggyőződésem, hogy olyan lehetőségként kell látnunk ezt a megállapodást, amely a változás segíti elő, és ez magától nem fog megtörténni. Önök közül néhányan arra hivatkoztak, hogy talán újra lehetne tárgyalni egy újabb megállapodást. Nos, kedves barátaim, a Mercosur kereskedő megállapodás újratárgyalását könnyebb szavakkal elmondani, mint megvalósítani. Egy, meg, egyetlen megállapodás sem létezik, amely tökéletes lenne, de gazdaságilag releváns és egyúttal igen jelen, nagy jelentőségű geostratégiai szerepe van, ami messze túlhat az EU-Mercosur térség közvetlen határain rendkívül magas társadalmi és környezetvédelmi normákat vezet be. Az Európai Unió önmagában nem tudja az erdőírtást visszafordítani, sem a klímaváltozás hatásait leküzdeni. Harmadik országokkal kell együttműködnünk az együttműködés szellemében, a bizalom szellemében ez a legfontosabb. Ez igaz természetesen a kereskedelmi megállapodásokra is, különösen a fenntarthatósági, fenntartható a kapcsolatos fejezet keretein belül. Úgy gondolom, hogy a kereskedelem valós erőt és hatalmat ad a kezünkbe, erős ütőkártyákat, és azonban mindent meg kell tennünk ennek, annak érdekében, hogy ezeket a kártyákat jó forgassuk, de ez felelősséggel is jár. Köszönöm. Nagyon köszönöm, miniszter asszony. Ezzel a vitát lezártuk. A napirenden következő pontként szerepel a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az újgorok helyzete Kínában a kínai táviratok címmel. Ezen vita során szokásos módon, illetve az elektronikus rendszer segítségével spontán felszólalásra jelentkezhetnek, illetve a kék kártya felemlésre is megtetik ezt. Wir warten einen Moment, bis sich alle gesettelt haben. Das nutze ich, um die Besucherinnen und Besucher zu begrüßen. az alkalmat, hogy üdvözöljem a látogatókat, és felhívom a figyelmüket arra, hogy önök és köztünk nincsen fal, és néha a fülhallgatóval a fején valaki arra hajlamos, hogy hangosan beszéljen a szomszédjához. Kérem, hogy a lehetőségekhez mérten legyenek csendben, mert nagyon erősen lehet önöket hallani, ugyanakkor nagyon örülünk, hogy érdeklődnek a munkánk iránt. Most pedig üdvözlöm a főképviselőt, és át is adom neki a szót. Mr. President, honorable members of the European Parliament. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, az Európai Unió már többször váltott eszmecserét Xinjiang régióról. Az ENSZ közgyűlése októberben is foglalkozott a témával, és én magam is találkoztam Madridban a kínai külügyminiszterrel. Továbbra is aggájjal tölt el minket <clears throat> az ottani fogolytáborok helyzete, és több mint egy millió embert érintenek a különböző atrocitások. Az állampolgárok megfigyelése, a biometrikus információszerzés komoly agályokkal tört minket, biometrikus adatokat gyűjtenek, és az arcfelismerő programokat is széles körben alkalmazzák. Itt a vallás alapján diszkriminálnak, illetve a kisebbségi nyelvek alapján. Senki nem vitatja, hogy a terrorizmussal szemben bármelyik ország felléphet, de a Xinjiangban alkalmazott politika a messze túlmutat a terrorizmussal és az extrémizmussal szembeni harc által szükségesített intézkedéseken. A vonatkozó jogszabályokat tanulmányozva úgy tűnik, hogy nem megfelelően érvényesülnek az igazságszolgáltatás elvei. Az ENSZ emberjogi főmegbizotja is megnyilvánult ezekben a kérdésekben, és egyeztettem a kínai hatóságokkal, nagykövetekkel is, igyekezvén elérni azt, hogy ellátogathassunk ebben a térségben Jól lehet, ma ünneplünk, hiszen be kell tartanunk azoknak az embereknek a jogait is, akik kisebbségekhez tartoznak, vallási kisebbségekhez, meg kell kapniuk a megfelelő oktatási képzési lehetőségeket. Az Európai Uniónak hangsúlyoznia kell, hogy milyen vezető szerepet játszik ezen jogok teljes biztosítása terén. A Kínával folytatott politikai párbeszéd keretén belül az EU nevében továbbra is azon leszek, hogy felhívjam Kínát arra, hogy nemzeti és nemzetközi kötelezettségei vannak az emberi jogok és az alapvető jogok tiszteletben tartása kapcsán. Elnök asszony, kedves képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket, és örömmel tekintek a vita elé. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Wiesler-Lima für die... Wiesler-Lima kollega két percben a néppárt nevében. Elnök asszony, 20 éve annak, hogy Kína aláírta a nemzetközi paktumot az emberi és politikai jogok tekintetében. Azóta a nemzetközi közösség továbbra is azt várja, hogy Kína ratifikálja ezt a paktumot. Kína előrelépett a társadalmi jogok területén, de a politikai és állampolgári jogok helyzete romlott. Elfogadhatatlan letartóztatások, táborba zárások ügye, egy olyan közösség esetében, mint az újgurok Xinjiang provinciában az Európai Parlament nem reagált mindenre a Csenakébelsz esete felderítése után, és ez megmutatja, hogy milyen erőteljes ez a jelenség az újgurokkal szemben. A reakciónk nem korlátozódhat szavakra, nyilatkozatokra, még akkor is, hogyha ez elengedhetetlen. Irham Totti, Szaharov díjasunk mindenféleképpen láthatóságot biztosít egy békés elkötelezettségnek, egy elnyomott etnikai és vallási helyzetem miatt elnyomott kisebbségnek. Az újgorok száma több mint egy millió, és embertelen körülmények között élnek. A kínai hatóságok azt jelenti ki, hogy egészen más a valóság. A táborokban ezen személyek jelenléte önkéntes, és még odáig is elmentek, hogy ezen helyeket egyfajta cserkésztáborokhoz hasonlították. És ugye itt arról is szó, van, hogy az újságírók vagy a nemzetközi megfigyelők felkereshetik -e ezeket a táborokat. Mi kérjük Kínától, hogy ez történjen meg, és engedjék szabadon ezeket a személyeket, akiknek egyetlen bűnük az, hogy egy etnikai kisebbséghez tartoznak, vagy más a vallási meggyőződésük. Az is nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy az ezen táborokban előállított termékek ne kerüljenek az EU piacaira, semmiféle vállalat, semmilyen szervezet, senki nem fogadhatja el, hogy a kényszermunka termékeiből bárki is profitáljon, mindenkinek vállalnia kell felelősségét. Köszönöm. Merci beaucoup. Next Rednerin is... President. Köszönöm, elnök asszony. Eh, Borrell úr, üdvözlöm Önt itt a parlamentben, a szocialisták eh, nevében. Eh, ez az első megjelenése új minőségében. Eh, erős Európai Uniós külpolitikát szeretnénk látni. Kína eddig az Európai Unió egyik legfontosabb partnere volt, és a nemzeti közi közösség egyik eh, központi szereplője. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szemet hunyhatunk az a, rendkívüli emberjogi botrányok fölött egy milliónál is több olyan embert tartanak bírósági eljárás nélkül fogságban, átnevelő táborokban, akiknek nincs más bűnök, mint hogy egy vallási kisebbséghez tartoznak. Ilham Tóti azért van életfogytig tartó börtönbüntetés alatt, mert életében folyamatosan, amíg tehette, az újgurok közösségéért küzdött, a, egy megbékélésért, nem tudott itt lenni a Szaharov díj átvétele alkalmával, leánya képviselte. Az új autonóm terület olyan területé vált, ahol tömeges megfigyeléssel zaklatják az ott élő közösséget, az hétköznapi élet minden vonatkozását megfigyelik, Eh, a letartóztatottakat eh, átnevelik, eh, megkövetelik tőlük az átnevelők táborokban, hogy lemondjanak kisebbségi identitásukról, a vallásukról, pedig Kína aláírta a nemzetközi emberi jogi egyezményeket, kötelezettségünk, hogy követeljük Kínától, hogy a letartóztatottakat vádemelés nélkül helyezzék szabadlábra, és a tömeges emberjogsértést elkövetőket bíróság elé kell állítani. Bízunk abban, hogy az Európai Unió is hajlandó lesz célzott szankciókat alkalmazni a bűnösökkel szemben. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Bernian kolléga, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két évtizede Akram Takti fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy párbeszédet alakítson ki az újgörök és a kínaiak között. 2014. szeptemberében életfogytig tartó büntetésre ítélték, és ma megkapta az idei év Szaharov díját, de nem csak ő szenved a kínai kormánytól, több millióan szenvedek teljesen példátlan elnyomást a kínai kormánytól az elmúlt évtizedekben. 2017 óta több mint egy millió ikurt önkényesen elfogtak és fogatáborokba küldtek a vallási meggyőződésük miatt. Én engem komolyan aggaszt az ottani helyzet. Az Európai Uniónak be kell követelnie a kínai hatóságoktól, hogy tisztelet, tartsák tiszteletben az alapvető emberi jogokat, és szüntessék be az emberi jogok megsértését, szüntesse meg az önkényes fogvatartás gyakorlatát. Ezen kívül azt várjuk a kínai hatóságoktól, hogy az újságírók szabadon mozoghassanak, és nemzetközi megfigyelők is ellátogathassanak a régiókba, mert és egyébként feltételül lehetne ezt szabni a további kereskedelmi forgalomnak amíg ez a szörnyű gyakorlat folytatódik. Nem feledkezhetünk meg ezekről az eseményekről. A Szaharov díj odaítélése remélhetőleg Tokti szabadon bocsátását fogja eredményezni, illetve rábírja az kínai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Köszönöm. A következő hozzászóló Büti Koffer úr másfél percben zöldek nevében. Elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani Borel úrnak, hogy ilyen világosan fogalmazott az EU nevében. A kínai kommunista párt hozzáállása soha nem volt liberális, de 2014-ben egy totalitárius fordulat következett be Xinjiangban, és ennek következtében a legszörnyebb rendőrállam alakult meg ott. És ez a politika, mind ahogy Sának Kebosztól megtudtuk, az ellenzéket teljes mértékben elnyomja az. Egy olyan évezredes kultúrájú országnak, mint Kínának ez a gyakorlata elfogadhatatlan. Természetesen a terrorizmussal szemben fel kell lépni, de ezt nem lehet úgy tenni, hogy azok ellen fordítsuk mindezt, akik a saját nyelvüket akarják használni, a saját vallásukat akarják gyakorolni. Elérkezett az ideje annak, hogy ezeket a, ezeknek a hazugságoknak véget vegyene, vessenek, és bezárják a fogolytáborokat. Nekünk, európaiaknak is aktívnak kell lennünk, azon túlmenően, hogy kritikát fogalmazzunk meg. Éppen ezért a parlament a különböző szakértőket és a technológiai technológiákat alkalmazókat arra szólítsuk fel, hogy hagyjanak fel a megfigyelésekkel, és az ilyen termékeket előállítók nem szállíthatnak az európai gyártóknak beszállítóként. Egyértelmű vörös vonalat kell húznunk, ugyanis a mi hírnevünk is kockán forog, ha nem valósítunk meg egy szilárd emberi jogi rendszert, ami megakadályozza az ilyen elnyomás és megfelelő emberi jogi szankciós mechanizmust is ki kell alakítani, mint ahogy ön a külügyi tanácsban ezt megvitatta a külügyminiszterekkel. És ezt minél előbb meg kell valósítani. És végül pedig a Toti, most, aki megkapta a Szaharov díjat, nem találkozhat a családjal. Két éve nem látta a családját, annak ellenére, hogy a kínai jog ezt garantálja. Mindannyian ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a családja meglátogathassa és tudja, hogy hol tartózkodik. Az ide nevében Bonfrisco. Köszönöm, önök, asszony. Tisztelt főképviselő, kedves kollégák! Az új Sejemút mentén, amelynek célja az, hogy a globális lakosság 63%-et összekapcsolja majd a jövőben, Kína cinikusan írja és alkalmazza saját szabályait, ami pedig az újgurok földjét illeti, amely az egyik fő infrastruktúrális csomópont, ezen ambiciózus kínai projektben, amelynek volumene 1000 milliárd dollár. Nos, ez lett a tökéletes ürügy arra, hogy a lakosság minden önmeghatározási törekvését elnyomják. Az új mutat tehát az áruk bejárhatják, de tiltott ez a jogok, a szabadság és a demokrácia előtt. Ezen kívül úgy vélem, tisztelt főképviselő, hogy a szomszédság politikát globális geopolitikai paraméterek mentén kell kialakítani, nem csupán földrajzi paraméterek mentén. Az újgorok elnyomásának története megmutatja, hogy milyen mohó ez az ország, amely egy olyan rendszert hozott létre, amely a globális és kapilláris ellenőrzésen alapul saját lakosságát illetően, és mint egy szörnyeteg az emberek reményeiből táplálkozik, azt illetően, hogy a mesterséges intelligencia területén egyszer majd egy globális vezetőszerepet tölthetnek be. Szociális hitelmechanizmusok, arcfelismerés, sőt érzelem ellenőrzés teszik lehetővé másfél milliárd személy tömeges megfigyelését. A Big Data analytics a pekingi kormány részről ellenőrzi a területet az emberi jogok kárára, másrésztről pedig óriási adatbankokat táplál, amelyekbe a polgárok személyi adatai folynak be egy központosított rendszer keretein belül, ahol nem tesznek különbséget a magán és közdimenzió között. Egy elfogadhatatlan helyzettel szembesülünk tehát, amely ilyet illetve nem lehetséges az, hogy Európa csupán passzívan tudomásul vegye ez, mert előbb-utóbb valamennyien mi is újgurokká válhatunk. Köszönöm, köszönöm. Következőként Fotiga asszony kapja, kapja meg a szót másfél percben az ECR frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony. A főképviselő asszony, üdvözlöm a parlamentben. Nos, annak ellenére, hogy Kína immár a világkereskedelem eh, színpadára lépett eh, egészen kapitalista megközelítésekkel közben továbbra is egy elnyomó kommunista rendszer maradt, amely társadalomnak nagy részét eh, elnyomja. A úgynevezett China Cables, a kínai táviratok ugye egy olyan kiszivarítkozási botrány, amelyből világosan tudjuk, hogy mi is folyik ezekben a táborokban, internáló táborokban, amelyek természetesen nem önkéntes munkára alapulnak. Természetesen tömeges megfigyelést alkalmaz Kína minden bevethető technológiával. Fontos, hogy az Európai Unió határozott lépéseket tegyen a főképviselő részéről is igazi elkötelezettséget kíván ez az ügy. Felszólítok arra, hogy célzott szankciókat alkalmazunk azok ellen, akik felelősek a megfélemlítésért. Thank you. Köszönöm szépen. Fraktion spricht nun die Kollegin. Gua frakció nevében Villanueva Ruiz következik egy percben. Mostramos. Mélységesen aggódunk az emberi jogi szervezetektől kapott információkat halván. E, a kiszivárogtatás e, alapján úgy gondolom, hogy meg kell keresnünk a felelőseket. E, a mi frakciónk mindig is az emberi jogok sértése ellen lép fel a világ bármely részén. Ugyanígy úgy gondoljuk, hogy a világon egyre több helyen, egyre több autoritár rendszer épül föl, ezzel küzdenünk kell ezért fontos, hogy az Egyesült Államok E, egyáltalán nem az az ország már, amely e, a legfényesebb e, saját teljesítménye alapján előadást tarthatna másoknak az emberi jogok megvédéséből. Úgy gondolom, hogy több oldalú párbeszédre van szükség, és kölcsönös garanciákra az emberi jogok érvényesülése szempontjából. A parlament, az Európai Parlament mindig is kiállt emellett, és nagyon szeretném európaiként bocsánatot kérni mindenkitől, amiért az Európai Unió nem állt a helyzet magaslatán. Köszönöm. I'm sorry, but we're not, uh, blue... Elnézést, felszólásokra nincs lehetőség addig, amíg a frakciók vezetők szólalnak meg. Castaldo für... Következőként Castaldo kolléga kapszott másfél percben. Köszönöm elnök asszony, tisztelt főképviselő, kedves kollégák! képzeljenek el egy olyan társadalmat, ahol mesterséges intelligencia automatikus algoritmusokat használ, arcfelismerést, hogy eldöntsék, hogy kit kell letartóztatni és átnevelő táborba helyezni. Ezek a ö, diákok ö, fogvatartottak, nem tarthatnak kapcsolatot a külvilággal, mandarin megtanulásra kényszerülnek, és ideológiai átnevelésben részesülnek, hogy a kínai népköztársaság elveinek megfeleljenek ez azzal jár, hogy az egész életük meghatározódik ezáltal. Olyan, mintha valami skifit néznénk, olyan, mintha az emberiség egy hibe, története hibás fordulatot vett volna, de mindez igaz. Ez most történik 2019-ben, ahol több mint egy millió újgur éli meg ezt az átnevelési gyakorlatot, ki akarják írtani kultúrájukat, ez egy veszélyes gyakorlat a kínai hatóságok részéről. Azonnali célzott szankciókat akarunk azokkal szemben, akik felelősek ezen groteszk intézkedésekkel, és fontos a dual use technológiák betiltása, amelyek a megelőző profilozást lehetővé teszik. Ez egy kényelmetlen igazság, a kínai hatóságok továbbra is tagadják ezt, pedig itt van a szemünk előtt ennek a drámai jellege minden erőnkkel szembe kell szegülnünk ennek az állami erőszaknak, ahogyan Iliam Tóth is tette, és nagy bátorsága miatt most cellában van, és ott szenvedi meg az ellenzékisége következményeit. A 2019-es Szaharov díjazottunk ő, meg vagyok győződve arról, hogy erkölcsi kötelességünk a szabadság e bajnokai oldalán küzdeni, hogy hamarosan Ilham Tóth is átölelhesse a lányát. Köszönöm. Köszönöm. Kérem, kedves kollégák, hogy gondoljanak a tolmácsokra is, amikor megtartják beszédeiket. Következőként Geller kolléga következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Először köszönetet szeretnék mondani az alelnöknek, Borrell főképviselőnek, azt illetően, amit a vita kezdetén mondott és azért is, hogy a Szaharov diodaítélésekor jelen volt, ez is egy politikai jelzést jelentett Peking irányában, de az is, hogy ritkán tapasztalhatjuk meg, hogy gyakorlatilag az egész parlament osztja a Hinsing-Zhang tartományok kapcsolatos kritikákat. Baloldal, jobboldal egyaránt, és ez el kell, hogy gondolkodtasson minket. Az üzenet egyértelmű, bocsássák szabadon Ilham Tótit, tartsák be a saját alkotmányukat, saját jogukat, amikor arról van szó, hogy a fogvatartottak jogokkal is rendelkeznek, családtagjaik meg kell, hogy tudják látogatni őket, tartsák be azt, ami a nemzetközi megállapodásokban szerepel, melyeket önök is aláírtak, és az ENSZ külön megbízottja esetében fontos az, hogy őt beengedjék ezen intézmények, vagy ott mi is történik a valóságban. Azt hiszem, hogy olyan ország, mint Kína számára nem szükséges az, hogy egy kisebbséget így kezeljen, hiszen az újgrok nem fenyegetik Kína stabilitását, csak egy jogot kérnek, amely minden etnikumot megillet, és ezért számíthatnak a mi teljes körű támogatásunkra. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászól a Gebhardt asszony másfél percben. Kedves elnök asszony, tisztelt Borrellól kedves kollégák! A nemrégiben nyilvánosságra került China Cables rávilágít arra, hogy mennyire gátlástalanul erőszakoskodik és nyomja el a kisebbségeket a kínai kormányzat. Itt olyan emberi jogi sérülésekről van szó, amelyek mindenféleképpen azt teszik szükséges, hogy ön is, illetve a tagállamok minden lehetős, tőlük telhetőt megtegyenek annak érdekében, hogy ezeket az eseményeket beszüntesse a kínai hatóság, és zárja be a táborokat, és tegye lehetővé, hogy független szakértők megvizsgálják a helyzetet. A nemzetközi vállalatok, amelyek Csingsangban működnek, kapcsán meg kell vizsgálni, hogy ők mennyiben érintettek az ilyen emberi jogi sérelmek esetén. Az Európai Unió nem engedhet be olyan termékeket, amelyeket kényszer munkával állítottak elő. Kedves kollégák, számomra nagyon fontos, hogy egyhangulag hangsúlyozzuk, hogy az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása a további kapcsolatok elmélyítésének feltétele Kína és az Európai Unió között. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Intveld asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a főképviselő urat. Én emlékszem még, a, amikor a másik székben ült a pódiumon néhány évvel ezelőtt. Azt hiszem, hogy ez az ügy az egyik fontos próbája az új bizottságnak. A, mikor nyilvánosságra kerültek bizonyos titkos kínai dokumentumok rávilágítanak arra, hogy a totalitarizmus hogyan működik, és ez önmagában is azt mutatja, hogy ha ilyen eszközöket használnak, akkor körültekintőnek kell lennünk. A Szaharov díjat ma Iran Toti ítéltük oda, ami egy jelzés, hogy, európai, hogy az Európai Unió hol áll és hogy mellé állunk a szabadságharcosoknak Kínában. Követelnünk kell, fel kell szólítanunk Kínát, hogy bocsássa szabadon a fogvatartott újgúrokat. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk tovább lépni, de van egy új eszközünk, nevezetesen a Magnitsky Act, úgymond, az Európai Magnitsky Act, aminek révén Kérem, hogy biztosítsa, hogy ez minél előbb megvalósuljon, minél előbb valósága váljon. És fontos, hogy egyhangulag szavazzunk. Az emberi jogi sérelmeket meg kell vizsgálnunk, és ezekről is hát készíteni épp, itt is, épp úgy, mint a tagállamokban, az emberi jogok és a szabadságjogok védelme érdekében. A következő hozzászóló Gregorova asszony egy percben. Borrell úr, a kiszivárítatásokról beszélünk, amelyekből megtudtuk, hogy a kínai eh, nagykövetek és magas eh, eh, szinten dolgozó kormányképviselők hosszú időn keresztül hazudtak nekünk arról, ami az internáló táborokban folyik. Tegnap találkoztunk Ilham Toti leányával, de magával Ilham Totival nem találkozhattunk, mert koncentrációs táborban él és már két éve nem tudunk arról, hogy mi is van vele. Nem ellenzem én Kínát, mondta a lánya, csak azt szeretném, hogy a családunk együtt lehetne. Mindeközben népírtás folyik hazámban, a Péter Kenner a leggazdagabb ember manipulálja a jó idő, a Kína a imidzsét üzleti okokból, de hát bocsánatot kérek, Eh, hogyha én Kínában azt csinálnám, amit most Európában csinálok, akkor én is egy átkozott koncentrációs táborban pusztulnék el családommal együtt. Ideje fölállnunk azért, hogy eh, Kína digitális diktatúrája eh, változtasson az eljárásaim. Borrell úr, cselekedjen! Thank you. Next is the... Következő hozzászóló Korra, a kolléga másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Mindez elfogadhatatlan. Annak ellenére, hogy a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi közösség folyamatosan felszólal, és egyre több dokumentum jelenik meg az újgur autonóm régióban folyó ügyekkel kapcsolatban. A kínai kormány továbbra is teljes mértékben közönösnek mutatkozik, és továbbra is megszegi, megsérti az emberi jogokat és az alapvető jogokat E, aggasztó ez egy olyan ország esetében, mint Kína, amely egyre inkább hiteles e, e, szereplőként szeretne fölépni a globális kontextusban, miközben ilyen brutálisan megsérti az emberi jogokat, az emberi, az alapvető jogokat és ez nem lenne elég, Kína továbbra is üldözi az ujgurokat és az egyéb kisebbségeket a Kína határain kívül is. Ezen alaposan át kell rádum hógat, át kell ezt gondolnunk, és lépnünk kell. Ilem Tóti professzor Szaharov díja nem csak neki szól, hanem minden ujgur polgárnak, aki ezt az őrületet kell, hogy elviselje, és ezzel ellen küzdedik. Európaiként meg kell védenünk az ujgur kisebbségnek minden jogát, E, arra, hogy a Xinjiang régióban e, e, boldogulni tudjon. A kezdeményezés nem maradhat a tagállamok szintjén, az ENSZ mellett közös erőfeszítésekre van szükség, hogy ez a küzdelem eredményes lehessen. have a of a mix. Van egy kis kavarodás, mondja az elnök. Azzal kapcsolatban, hogy túl lépte a rendelkezésre álló időt. Remélem, hogy nem vontam meg öntől az időt túl korán. McAllister képviselő egy percben. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! hiteles beszámolókat hallottunk arról, hogy Kína hogyan kezeli az újgorokat és az internálótáborba zártakat, és ez aggasztó. A vádemelés nélküli fogvatartás akár ujgrokról, akár más muszlim kisebbségről van szó, azonnal véget kell, hogy érjenek. Ezeket a személyeket feltétlenül is azonnal szabadra lábra kell helyezni. Másrészt a pekingi hatóságoknak feladata az, hogy az újságírók számára az emberi jogi szervezetek az ENSZ szakértői számára megnyissa a lehetőséget, hogy ezt a területet meglátogassák az intézményekkel együtt. Emlékezünk vissza a Kína-Európa csúcsértekezleten, ahol Kína elmondta, hogy minden emberi jog egyetemes, oszthatatlan, független és egymással összefüggő. Tehát Kínátnak fel kell róni, hogy ezeket a szavakat csak elmondja, de nem tartja be. Ezért üdvözlöm azokat a világos szavakat, amelyeket a biztostól főképviselőtő hallottunk, de mindenféleképpen úgy gondolom, hogy célzott szankciókra van szükség. Szántos képviselő mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Kína tovább folytatja a rendszeres elnyomási politikáját az alapvető szabadságjogok megsértését. Nagyon sokszor láthatjuk ezt halálra ítélt személyek esetében, illetve azt jelenti, hogy romlik a helyzet Xinjiangban és Tibetben, ahol valódi kulturális népírtás zajlik. Egy adat sokat mond erről a kulturális népírtásról. A kormányzó, aki felelős ezen túlkapásokért az újgó néppel szemben, egyben a Tibettel ö, való megbékélés folyamatának vezetője is. Hát furcsa dolog, ez mondhatják, de mégis ez a helyzet. Átnevelési táborok, kínzási központok, kényszermunka, önkényes fogvatartás és más emberi jogsértések tapasztalatok, ezeket nem tolerálhatjuk, követelnünk kell Irham Tóti azonnali feltétel nélküli szabadon bocsájtását és más emberi jogi aktivistákét is. Be kell tiltani a kényszertáborokban készült termékek importját, és szankciókat kell alkalmazni, hogy nyomást gyakoroljunk a kínai kormányra, hogy véget vessen az emberi jogsértéseknek. Elnök, következőként Kiucsú kolléga kap szót egy percben. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, Borrell úr. Ez a vita nem Kína vagy a kínai kormány ellen irányul, hanem az emberi jogokról szól. És most külön szeretnék tisztelettel adózni Iklán Toti előtt, aki ma megkapta a Szaharov díjat. Emberi jogi aktivistaként, aki a kisebbségeket védte és évtizedeken keresztül fáradhatatlanul dolgozott annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki az ujgurok és a kínaiak között. Két évvel ezelőtt azonban életfogytig tartó büntetésre ítelték. Borel úr, először is kérem, hogy szólítsa fel a kínai hatóságokat, hogy bocsássák szabadon Toknit, illetve szüntessék be a ujgur kisebbség üldözését. Köszönöm. És most pedig most pedig megadom a szót von Kramon Taubadel asszonynak a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák, főképviselő úr. Amikor ilyen heves reakciókat kapunk Kínától, ez azt sugalhatja, hogy erősek. De pont az ellenkező az igaz, ők gyengék, hiszen amit az emberekkel szemben elkövetnek, az helytelen. Az emberi jogok megsértése egész egyszerűen elfogadhatatlan. A kínai kormány pontosan tudja, hogy a saját jogszabályaikat is megsérti. Kína a védelem elvét valja, és ez vonatkozik a saját állampolgáraira is. Itt most az EU-ban csak akkor érhetünk el bármit is, és védhetjük meg a gyengéket Kínában, hogyha egységesek vagyunk. További nyomást kell gyakori, gyakorolni Kínára e tekintetben, és konzisztens stratégia nélkül Európa nem e, tudja befolyásolni, hogy mi történik a Kínában élő kisebbségekkel, és e, a politikusoknak is e, tartaniuk kell magukat az emberi jogok tekintetében elfogadott közös irányhoz, és itt gondolnunk kell, hogy hány vállalat gazdagodik meg e, ebből a gyakorlatból Csincsánban, ami elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, most pedig Zofko asszony egy percben. Tisztelt főképviselő úr, az közelmúlt története is mutatja, hogy egy kisebbséggel hogyan bánnak, illetve mi, milyen szenvedést él meg. Egy pillangó hatásként a fal túloldalán indult a az egész folyamat. Az Európai Uniónak fel kell lépnie, azzal szemben, hogy milyen körülmények között élnek ott az emberek, és biztosítani kell az ujgurok jogainak védelmét. Ma a Mohamedán kisebbség szörnyűséges életkörülményeiről váltunk szó, de Burkina Fasoról sem feledhet ketünk meg, ugyanis az előző plenáris ülésen már például szóba került az Algériában élő keresztényekkel szembeni atrocitások, és toleránsabb társadalmakra van szükség. Az Európai Bizottságnak és a külügyi szolgálatnak alkalmaznia kell az interregionális párbeszédet a külügyi tevékenységében. Köszönöm szépen, most pedig Glucksmann úr kap egy percben szót. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Hogyha Koránt olvasod, vagy szakád van, akkor táborba kerülsz. Ez az, amit megtapasztalnak az újgurok jelenleg Kínában, és a nagy hallgatás nagy bűnöket tesz lehetővé. A világ hallgatott ezen események letten, most megtörtük ezt a csendet Ilhan Totinak ítélve a Szaharov díjat, de ez nem elégséges. Most már át kell térnünk a tettekre, szankciókra van szükség a kínai vezetőkkel szemben, akik közvetlenül érintve vannak abban, ami most a legnagyobb népírtási politika szankciókra van szükség azon vállalatokkal szemben, akik részt vesznek ebben a koncentrációs politikában, és végre arra van szükség, hogy az európai vállalatok az éberség elvét alkalmazzák, különösen a textilvállalatok, és ne részesítsék előnyökben azokat, akik ezt az elfogadhatatlan politikát folytatják. Köszönöm. Most Bernard Getta következik egy percben, mondja az elnök. Hívhatjuk őket úgy, ahogy akarjuk, ahogyan Kína teszi, átnevezési tábornak nevezi őket, de ezek valójában koncentrációs táborok, ahol 9-ből egy újgur él, összességében egy millió emberről beszélünk, felháborodottak vagyunk, de ez nem elégséges. A kínai vezetőket emlékeztetnünk kell arra, hogy nincs valódi hatalom felelősség nélkül. A világnak szüksége van Kínára, a nemzetközi szintéren, és tárgyalási kompromisszumokra, és enélkül nincs stabilitás az emberiségnek. Számítania kell önökre, akik most vezetik Kínát, de önök elfejétkeznek az emberi jogokról, és így nincs belső békéjük, és nem tudnak hozzájárulni a nemzetközi stabilitáshoz legyenek ö, olyan bölcsek, mint ahogy évezel, évezredes történelmük ezt önöknek lehetővé teszi, és kötelezi őket, zárják be ezeket a táborokat, hagyják szabadon lélegezni a népüket, és engedjék szabadon Ilhemtortit. Köszönöm szépen. David Lega egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy több millióakat ér üldöztetés a vallásuk miatt. A családokat szétrombolják, a gyermekeket elválasztják a szüleiktől. E, ilyen autoritárius rezsim úgynevezett átnevelő táborokba küld milliókat. És ez hasonló táborok szörnyű emlékét eleveníti fel bennünk itt Európában. Túl lassan reagáltunk a kínai rezsim által elkövetett bűncselekményére elérkezett az ideje annak, hogy ne járjunk óvatos táncot Kína körül. Idén a Szaharovti odaítélése is egy egyértelmű jelzés. Holnap egy állásfoglalást foglalunk el a célzott kereskedelmi szankciók tekintetében az ujgurokkal szemben elkövetett cselekmények elítélése érdekében, és ha nem állunk ki a kisebbség mellett, akkor gyakorlatilag az európai értékeinket adjuk fel. Köszönöm szépen. Néna Gél asszonynak adom meg a szót egy percben. Főképviselő úr, üdvözöljük újra. Jó, hogy itt látjuk új szerepében ebben a teremben. Az egyik legnagyobb emberi